Buongiorno a tutti. Inizia... Jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük meg a munkát. A napi renden szerepel számos szavazás, számos jelentésről. El is kezdhetjük tehát délelőtti munkánkat. Az első jelentés. Elnézésüket kérem egy pillanatra. Roy kolléga kért szót. Tessék. Elnézést, elnök asszony. Tisztelt kollégák. Egy pillanatra kérném a figyelmüket. Már a következő hetekben elég gyakran delegált jogi aktusokkal lesz dolgunk, amelyek ide kerülnek a szakbizottságunkba, és mostanáig az volt az eljárás, hogy a koordinátorok döntenek arról, hogy kifogással éljünk-e ezen esetekben, vagy sem. Én nem tartom elfogadhatónak, nem tartom demokratikusnak ezt a módszert. Esélyt kell adni arra, hogy az egyes képviselők is joggal rendelkezzenek ezen kérdéseket napirendi helye, napirendre helyezni nem tudom azt elfogadni, hogy egy kis kör dönt erről, hogy igent vagy nemet mondunk erre. Igenis, hogy esélyt kell adni nekünk is arra, hogy szavazhassunk, nem vagyok másod vagy harmadosztályú képviselő, ezt nem tudom elfogadni. Éppen ezért elnök asszony kérem, hogy egy következő ülésen szavazzunk arról, hogy ezt az eljárást a jövőben hogyan alakítjuk az egész szakbizottságot kell, hogy érintse ez a folyamat, jogunk van arra, hogy döntsünk, hogy hogyan akarunk eljárni ilyen esetekben. Kérem, hogy alakítsunk ki egy eljárást, ez nem csak egyes képviselők joga, egy bizonyos százalék a képviselőknek igenis, hogy joga rendelkezik, hogy ezt napirendre helyezze, és kérem, hogy a jövőben szavazzunk erről. Nem muszáj, hogy ezt ma megejtsük, elő kell ezt készíteni de nem a koordinátorok joga ez, mert így minket fosztanak meg jogainktól. Erről szavazni kell, és kérem, hogy egy következő ülésen ezt ejtsük meg, napirendre kell helyezni, és esélyt kell, hogy, esét kell, hogy adjunk arra, hogy erre előkészüljünk. Ezek a külön játszmák egyszerűen elfogadhatatlanok, ez nem megy, hiszen itt néha nagyon fontos tényállásokról van szó, és ez egész egyszerűen elsiklik mellettünk, elveszítjük ezeket, legalább legyen esélyünk arra, hogy szavazhassunk. Lehet, hogy máshogyan szavaznék, mint más kollégák, de ezt a jogot, hogy szavazhassak, nem lehet egyszerűen elvenni tőlem. Grazie, kolléga. Köszönöm, Roy kolléga. Chichester kolléga. Thank you, thank you, Madam Chairman. Um, I... Köszönöm, elnök asszony. Kollégám, Roy úr eh, a gondolatait megértően hallgattam, ugyanakkor elmutatnék, hogy a koordinátorokat a frakciók választják és jelölik ki, és a frakció tagokat képviselik a koordinátori üléseken. Tehát nem arról van szó egyáltalán, hogy egyes egyének hoznak meg döntéseket, a frakciót képviselők döntenek együtt. Közel állunk ahhoz, hogy megállapodjunk a delegált aktusok kérdésében, hogy ezeket hogyan kezeljük. Valóban fontos kérdés ez. A Misszalak bizottságunknak és az Európai Parlamentnek is tisztában kell lenni azzal, hogy a komitológiai járás keretében a szakértők mit és hogyan tesznek. Ezt árus szemmel kell figyelemmel követnünk. Ugyanakkor, kedves kollégák, rámutatnék arra, hogy megvan annak a módja, hogy a frakción belül, vagy kollektíven is egyedül a képviselők, például a 40 aláírás összegyűjtésével felvessék ezt a kérdést, napirendre tűzzék ezt a kérdést. Roy úr, én magam is azon töröm a fejem, hogy érdemes lenne egy ilyen kezdeményezéssel élnünk. Köszönöm, hogy lezárjuk ezt, illetve a felszólaló kollégáknak válaszolni tudjak, aztán átérünk a szavazásra. Az ITRA szakbizottságon belül vitázunk egy általános eljárásról, amelynek keretében a delegált jogi aktusokat tárgyalni lehetne, és megpróbálunk gyorsabban döntésre jutni. Nyilván minden koordinátor beszámol majd saját frakciójának arról a munkáról, amit végzünk e tekintetben és ebben az átmeneti időszakban, tehát azt várván, hogy közös álláspont alakuljon ki arról, hogy hogyan is kezeljük a delegált jogi aktusokat, a koordinátorok többségével születik döntés, és Persze Chichester kolléga által elmondottaknak megfelelően még mindig itt van a teljes szakbizottsági ülés, hogyha egyes képviselők vagy frakciók újra fel akarják vetni ezt a kérdést. Köszönöm Roy, illetve Chichester kollégáknak a hozzászólást, most pedig áttérünk az első jelentésre. Royl úr, tessék. Royl úr. Tehát ez a téma majd napirendi pont lesz az egyik szakbizottsági ülésen. Csak azt szeretném, hogy kerüljön napirendre egy szakbizottsági ülésen. Elnök, hogyha egy kolléga kéri, hogy kerüljön napirendre az, hogy hogyan járjunk el a delegált jogi aktusok tekintetében, akkor ezt meg tudjuk tenni. Rendben van ez így? Igen, köszönöm, Roy kolléga. A remek jelentés. A votare Kezdjük meg a szavazást. Prego. Ah, Prima verifichiamo il funzionamento della carta. Először ellenőrizzük, hogy működnek-e a szavazókártyák. Tehát mindenki elúhatja elkezdeni a szavazást. Bene. Chiusa votazione. Lezárom a tesztszavazást. Presenti questa mola. 30 presenti. 30-an vannak jelen, jelen ebben a pillanatban. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 15-ös, 16-os módosítók együtt, mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28-as módosító két részben, első rész, 28-as első része mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ezt a részt nem is kell megszavaztatnom. 29-es módosító első része mellette ellene tartózkodás elutasítva. Check. Check sul 29. Ellenőrizzük a 29-est. Első rész. Megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. Öt mellett a 35-en ellen elutasítva. 60. 60-as módosító második rész. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás Van itt némi zűrzavar, 8-as módosító. Aspettiamo. Várunk. Tehát az ötös oldalon tartunk. Sono passate troppe pagine, si sono accorti. Siamo all'emendamento 8. A nyolcas módosítónál tartunk a budget szakbizottság részéről ötös néppel, a néppártnak mondom az ötös oldalon. Ötös oldal. Mindenki megtalálta a helyet? Tehát 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük a 8-as módosítót. Megnyitom a szavazást a 8-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es, 55-ös együtt mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os, 58-os mellette ellene. sei? no. Caduto il 56. Nem, az 56-os az okafogyottá válik, mert elfogadtuk a 10-est, tehát az 56-os okafogyottá válik, és átlépünk az 58-asra. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Emendamento 62-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasító 26-os, mellette ellene tartózkodás elfogadó 1-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva nézést 3-as, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 3-as módosítót. Kiúza. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 24-en ellene, elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37-es és 30, 37-es és 6-os együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39-es nem, nem javít javítja magát az elnök. 40-es módosító következik. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Tessék. Eh, omlouvám se, eh, eh, jestli bych mohl jako zpravodaj požádat o kontrolu hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 3. Köszönöm, én a hármas módosítóról való szavazás ellen, ha ellenőriznénk, azt mondta, hogy elutasítottuk, szeretném, hogyha elektronikusan ellenőriznénk e, a hármas módosítóról a szavazást, ha lehetséges. Köszönöm. Most a voté Scusi il relatore, l'emendamento 3. Elnézést, a hármas módosító a költségvetés? Tre budget o tre... Je to můj pozměňovací návrh, je tak vedený, ale je to... E, je... Ez az én módosító indítványom. A büdzsé 2-es, 8-as első sor előtt e, van. Ez volt az a pillanat, amikor erről szavaztunk, amikor volt egy kis kavarodás, ezért szerintem nem volt a szavazás eredménye egyértelmű. Scusatemi, il rapporter eh, chiede... Elnézést, a jelentéstevő azt kéri... Nos, ezt elutasítottuk, ezt a hármas módosítót. Artikolo 2, paragraf... Kettes cikk, egyes albekezdés, a hármas módosítóról van szó, ezt elutasítottuk. Megváltoztatnánk így a szavazás szabályait, és mivel ezt elutasítottuk már más, hogyan alakult a szavazás többi része, tehát a hetesről is szavaztunk például, már ezt követően, és ezért nem lehetséges erre a szavazásra visszatérni, majd a plenárison lehet esetleg korrigálni ezt. Nos, tehát záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Zárom a szavazást. Az ellensfogásról 47 szavazóból 38-an mellette, 4-en ellene szavaztak, 5 tartózkodtak. Most pedig az ellensfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Béni. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 37-en ellene, és következzék az, a legutolsó szavazás.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 ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, kilences módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 26-os módosítót. Lezárom a szavazást a 26-osról. 25-en mellette, 21-en ellene, elfogadtuk 27-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodók 34-est elfogadtuk. Szerintem, de ellenőrizzük elektronikusan a 34-est. Lezárom a szavazást elfogadva, széles többséggel. 35-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 39-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 44-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 54-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 55-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 61-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 62-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 63-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 68-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ellenőrizzük a 68-ast. Kiúza. Lezárom a szavazást. 25 mellett a 18 ellen elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 77-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 78-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 79-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 80-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 81-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 82-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 12-es kompromisszus mellette, ellene tartózkodók elfogadva 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 87-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 124-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 90-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 90-es. Ellenőrizzük a 90-est. Csekos 90. Kiúza. Lezárom a szavazást elutasítva 36 hét ellenében, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 99-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. No, No, 100. 100. Sì, sì, ma ha creduto 101. Ah, rivotiamo perché... Meno. 101. Emendamento? Százas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 110-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 112-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16 as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva 118-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 119-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 100 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 122-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 123-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 4-en ellene, 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevenek, megadom neki a szót. Nos, köszönetet szeretnék mondani, mondja Toja asszony a kollégáknak, mert a jelentés teljesen más most, mint kiinduló formájában, sokkal gazdagabb, tartalmasabb. Tehát köszönöm szépen a munkát, és köszönöm az asszisztenseknek is, hiszen nagyon sokszor remek munkát végeztek, megoldásokat találtak. Köszönöm elnök, köszönöm Tolja kolléganőnek, és most következzék Ransford úr véleménye. Az egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók. Nem világos a helyzet, megnyitom az elektronikus szavazást a nyolcassal kapcsolatosan. Bene, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 19 mellette. favor di... 19 mellett, a 18 ellene 6 tartózkodás mellett elfogadtuk a 8-as módosítót. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os Ellenőrizzük a 15-öst, tessék. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 22-22. Elutasítva. Tizenhatos mellette. Ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de az előző eredményre tekintettel inkább nézzük meg elektronikusan. 16 as módosítóval kapcsolatban megnyitom a szavazást. Szédicsi, Szédicsi. 16-os. 16-os. 16-os módosítóról szavazunk, lezárom a szavazást, 19-en mellette, 24-en ellene elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodók elut elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük elektronikusan a 21-est. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene, elfogadva a 21-es. 22-es mellette, ellene, tartózkodásra utasítva, 23-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 24-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 26-os, ellenőrizzük a 24-est. Votazione chiusa. 19. Lezárom a szavazást. 19, igen, 23 nem szavazat ellenében elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 29-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást, Votazione chiusa.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 Ja, itt ki voltam kapcsolva, és itt végigbeszéltem, de... Be vagy. Jó. Chiedo ai colleghi di prendere posto. Kérem kollégák, foglaljanak helyet. Allora, prendiamo posto. Foglaljanak helyet, kérem. Csendet kérek. Kérem, hagyják el a termet, akik elóhajtják hagyni. Most áttérünk a vállalkozás 2020 cselekvési tervre. Megadom a szót Rübig kollégának. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes téma ez. Európában nagyon sok aggodalmat okoz a munkanélküliség a fiatalok körében, ez drámai mértéket öltött, és most arról van szó, hogy túlságosan sok a munkanélkül, és nincs már munkaadó, akkor kérdés, hogy hogyan lehet a munkaadókat kiképezni, hogyan lehet az önálló vállalkozást ösztönözni, és a munkanélküliséget valamilyen módon csökkenteni. Nos, azt hiszem, hogy főleg a fiatal vállalkozók, a kis és középvállalkozások mutatták meg, hogy az elmúlt években új munkahelyeket teremtettek, 4 millió munkahelyet évente, ezek keletkeznek a kis és fiatal vállalkozások köreiben. Olyan vállalkozásokról van szó, melyek 5 évnél nem régebben léteznek, és a jogalkotásunkkal nagyon sok polgárt elijesztettünk attól, hogy vállalkozóvá váljanak, vagy önállósodjanak. Az elmúlt három évben 45%-ról csökkent le ez a szám 24-37%-ra. Tehát nagyon erőteljesen lecsökkent ez a tendencia, és ez mindenképpen aggodalmat keltő. Nos, a polgárok 37%-a szívesen lenne önálló vállalkozó szívesen vállal az ezzel járó felelősséget, és itt 21 millió KKV esetében Európában, hogyha mindenki csak egy munkavállalót venne fel, akkor már nem lenne problémánk a munkanélküliséggel, tehát ezért kell tennünk, hogy ösztönzőket teremtsünk annak érdekében, hogy azok, akik önállósodni kívánnak, azoknak legyen bátorságuk ezt megtenni. Vállalnunk kell a felelősséget, ezért, és éppen ezért az a központi kérdés, hogy milyen ösztönzőket lehet teremteni annak érdekében, hogy a rengeteg önálló vállalkozó valakit felvegyen, alkalmazzon, és ezáltal a munkanélküliség leküzdhető legyen. Ellentétben más jelentésekkel, amiket a KKV-kkal kapcsolatban készítettünk, itt ez a jelentés a képzésre helyezi a hangsúlyt, különösen a vállalkozói képzésre, Láthattuk, vannak kísérleti projektek a tagállamokban. Az úgynevezett tanuló cég projektek, ahol is az iskolában lehet megtanulni, hogy hogyan lehet egy céget vezetni. Még jól emlékszem arra, hogy az óvodában volt bolt, ahol műanyagból voltak kis pénzérmék, amivel lehetett lisztet és élelmiszereket válaszolni. Ez egy vásárolni, ez egy nagyon kedvelt játék volt akkoriban. Tény az, hogy éppen a magasabb fokú képzésben ezek az iskola cég projektek, vagy akár az egyetemeken mindenképpen támogatandók, mert nagyon sok egyetem En a diákok maguk vezetik az éttermet vagy a könyvtárat. Éppen ezért így láthatják, hogy van értelme vállalni a felelősséget, termékeket és szolgáltatásokat kínálni, amit aztán az ügyfelek meg is vásárolnak, igénybe is vesznek. 2015-ig tehát a tagállamokat kötelezni kellene arra, hogy nemzeti stratégiákat alakítsanak ki a vállalkozói képzés beillesztését, illetően a tantervekbe, ez az első és legfontosabb követelmény, hogy az iskolában az ilyen irányú képzést jobban alakítsák. A munkavállalók számára nagyon fontos, hogy szakképzettek legyenek, képesek legyenek tudatosan vállalni a felelősséget, ismerjék a munkavállalók jogait és kötelességeit, tehát a képzésben el kellene érnünk mindezek megvalósulást, ez nagy kihívás lenne. A kettes pont. Én tanultam, gratuláltam tegnap Tajani biztosnak, a fiatal vállalkozók Erasmus programja nagyon sikeres, különösen azon országokban, ahol nagy a munkanélküliség a fiatalok körében. Nagyon sok fiatal élt ezzel az ajánlattal, hogy egy másik tagállamba menjen, és ott egy vállalkozónál gyakorlatot végezzen, és a gyakorlatban vizsgálja meg, hogy hogyan lehet egy éttermet, egy tavernát vezetni. Azt hiszem, hogy ez egy remek program. Itt most már 3000-ről 10.000 résztvevőre kell duzzasztani az ebben a programban résztvevők számát, és ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy a munkanélküliséget úgy lehessen alakítani, Európában, hogy aztán ezen ö, fiatal vállalkozók ö, hazatérve aktívak lássák munkát találjanak. Nos, azt hiszem, hogy itt az Európai Szociális Alap is új súlypontokat kell, hogy kijelöljön, a globalizációs alap igencsak lelkesít engem, azt hiszem, hogy igencsak hozzájárulhatna ez az alap ahhoz, hogy a fiatal vállalkozók vállalkozói szellemiségét támogassa. Ausztriában a szakszervezetekkel nagyon eredményesen hoztunk létre ösztönzőket az önállósodás útján, és így a munkaerőpiacon nagy sikereket, nagy sikereket lehetett elérni, különösen a bevándorlók, a fiatal vállalkozók köreiben, és az ifjúsági garancia az Erasmus részéről itt különösen nagy szerepet játszik. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban tehát nagyok a lehetőségek. Azt hiszem, hogy az IIT keretében is nagy változásra van szükség. Itt az innovációs és tudás közösségek ügyét kell megvizsgálni, és a vállalkozói kultúra, illetve képzés mindenféleképpen képességként hajtandó megvalósítandó. Itt a kutatási programokat létrehoztuk az Európai Unió szintjén, az EIT, az Európai Képzésben ö, már létezik, de a tanuláshoz kapcsolódó technológia, illetve az oktatáshoz kapcsolódó technológia Európában elavult az, az átlagos tudás, amit az egyetemeken tanítanak, az 25 éves akár, így átlagban, tehát jó lenne az ismereteket napra készíteni, korszerűsíteni, ehhez mindenképpen egy erőkészítő cselekvésre van szükség a Költségvetési Szakbizottságban együtt az ITRE szakbizottsággal, hogy azon a területen valamilyen módon javulás álljon be. Azt hiszem, hogy itt a vállalkozói cselekvési terv, illetve a kisvállalkozói intézkedés csomag pontosabb vizsgálata szükséges. Itt bizonyosan erőteljesebben kellene az illetékes hivatalnak ezzel foglalkoznia. Egyrésztről meg kell vizsgálni, hogy mennyi ideig tart egy vállalkozás alapítása, a szükséges engedélyek kiadására szent időt csökkenteni kell, az egyablakos ügy, ügyintézési rendszert létre kell hozni, és így minden szükséges dokumentumot egy helyen lehet majd benyújtani. A vállalkozások alapításán, illetve az átvitelnél az egyik legnagyobb probléma az, hogy a családi vállalkozásoknál a fiatalok láthatják, hogy milyen nehéz egy vállalkozást vezetni, gyakran be is kell zárni a vállalkozásokat, mert a fiatalok nem akarják ezeket a nehézségeket vállalni, tehát nincsen utánpótlás. Egyesek úgy érzik, hogy már nem éri meg az erőfeszítést, a családi vállalkozást továbbvinni, és ezért a munkahelyek mennek veszendőbe. Ez egy olyan dolog, amelyet át kellene gondolnunk. Aztán itt van a ö, második esély. Nagyon sok vállalatnál, ahol nem kaptak már ö, megbízást, mert egy koncern éppen átalakul, új szerkezet alakul ki. A vállalkozók ugyanakkor kötelezettek a munkavállalók további fizetésére, bérezésére, mert nem lehet nekik felmondani a bankhitelekhez már nem tud hozzájutni a vállalat, és ennek következtében végül a vállalat csődbe megy, és a munkavállalók végezetül mégiscsak az utcán találják magukat ezen folyamat végén. Tehát itt meg kellene gondolni, hogy ezeket a vállalatokat és munkavállalóikat hogyan lehet majd a jövőben ö, védeni. És az utolsó pont az az, hogy példákra, példaképekre van szükség, itt különösen a nőkben rejlő lehetőségekre gondolok ezen a területen. Sok szabadságra van szükségük az időbeosztást illetően, az önmeghatározást illetően, különösen ezen a területen. Azt hiszem, hogy sok lehetőség lesz. A női vállalko- a vállalkozóknak csupán 34% a nő, tehát itt mindenféleképpen javításra van szükség megfelelő specifikus programok révén a női vállalkozóknak szabadságra van szükségük, és nekünk pedig jobb adatokra, annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni a nőkkel, nőket sújtó akadályokat a munkaerőpiacon, illetve ezeket meg tudjuk szüntetni. Örülnék, hogyha lenne egy ö, európai vállalkozásbarát nap, talán május 1-én. Jó példa lenne ez arra, hogy a szociális partnerek, tehát a munkavállalók és a munkaadók csak együtt lehetnek erősek, és együtt tudják leküzdeni a munkanélküliséget, vagy lehet ez április 30-a is ez a nap. Mindenféleképpen össze kell fognunk, ez nagyon fontos, és nem a különbségeket és a visszajokat kell középpontba állítani, hanem együtt kell tenni valamit, és együtt kell jó stratégiákat kitalálni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne e tekintetben európai szinten közös célokat kidolgozni. Fontos tehát, hogy a következő nemzedékek számára bizalmat teremtsünk, hogy Európában lehetséges az önálló vállalkozás, lehetséges a családi vállalkozásokat megfelelően üzemeltetni és sikeresnek lenni. Köszönöm, elnök asszony kösz. mikrofon nélkül az elnök asszony. Gracias, presidenta. Bueno, en principio felicitar al ponente por las realizado y las Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak a javaslataiért, és eh, ami az Európai Vállalkozók Napját illeti, ezt én rendkívül jó ötletnek tartom. Nos, én olyan országból származom, amelyet nagyon súlyosan érint a válság, nagyon komoly a munkanélküliség, és a lakosság elszegényedőben van. Azért, hogy valaki a versenytársai ellenében is versenyképes maradhasson, nagyon fontos a versenyképességet megtartani. Nos, ami a gyakorlatok modernizálását illeti, ez rendkívül fontos, attól függetlenül, hogy az egyes tagállamok milyen helyzetben vannak. Ami az oktatási, pedagógiai programok kidolgozását illeti, ez is a megoldás részét képezheti valóban. Hogyha csökkentjük a, arra szükséges időt, hogy egy vállalatot létre lehessen hozni, ezzel valóban megkönnyíthetjük a munkahelyek létrehozását. Nos, vannak olyan vállalatok, eh, amelyek nagyon aktívak az exportpiacon, és a különböző export engedélyek beszerzése nagyon sok időt vesz igénybe. Gazdasági szempontból pedig nagyon fontos probléma, hogy a vállalatok nem kapnak megfelelő hiteleket. Ez rendkívül fontos. Tegnap az ITRE-ben elhangzott, hogy egy eh, spanyol vállalatnál kétszer olyan magas kamatlábat kell fizetni a hitelekért, mint Németországban. Ezért tehát sokkal nagyobb az eladósodottság is. És ami pedig a spanyol fiatalok munkanélküliségét illeti, hát nagyon gyakran 25-30 éves fiatalokról beszélünk, jól képzett fiatalokról, nekik szükségük van a hitelre, szükségük van a támogatásra. Ezért ösztönzőket kell létrehozni, hogy ne hagyjuk teljesen magukra őket, hogy ne, ne legyenek teljesen kiszolgáltatva. Elhangzott az Erasmus program is. Azt hiszem, hogy az Erasmusszal sikerül idén megerősíteni az európai értékeket, és ez rendkívül fontos húzóerő az európai integráció szempontjából ez a program. Nos, a 15%-os csökkentés az mindenképpen ö, sajnálatos, sőt ennél talán erősebb kifejezést kellene használni, úgyhogy rendkívül nagy erőfeszítésre lenne szükség mind a bizottság, mind a tanács részéről ahhoz, hogy az önfoglalkoztatás valóban megoldás lehessen a válságban, de ehhez kellő eszközre van szükség, és küzdenünk kell nagyon keményen, hogy ezt az eszközt megkapjuk, és elkerülhessük a torzításokat az a tagállamok között. Róla kolléga <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Kreutzmann úr nevében szólok hozzá, ki az ALDE frakció árnyék előadója, de sajnálatos módon egy másik szakbizottságban kell lennie, ahol szavazás folyik. Először is szeretném Rübik úr állásolás tervezetét üdvözölni, rengeteg jó ötlet van benne. Ez különösen fontos a most a gazdasági válságban, hogy a vállalkozókedvet ösztönözzük, hiszen ez elrettenti az embereket attól Európában, hogy saját céget alapítsanak. A cselekvési tervben szereplő területek többsége tagállami kompetencia, mégis elnézést. Takes, take up some of the best practices identified by the Commission in a De mégis előnyös, hogyha a tagállamok az Európai Bizottság ajánlásaira figyelnek. Az oktatás az első terület, például a gyakorlati képzés, vagy a gyakorlatorientált eh, képzés eh, általi vállalkozó kedvfejlesztés, ez a tagállami vagy nemzeti oktatási rendszerekből egyelőre szinte teljes mértékben hiányzik. De ha az iskolák megteszik ezt az extra erőfeszítést, akkor ahogy arra egyébként a cselekvési terv is eh, rá világít, három-ötször magasabb a vállalkozást alapítók aránya azon diákok között, akik ilyen vállalkozási ismereteket tanulnak az iskolában. Éppen ezért jó lenne, hogyha valódi gyakornoki programokat valódi cégeknél mindenkinek el kellene töltenie még érettségi előtt. A második elem a cégalapítás támogatása, a finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége az egyik gátja ennek. A COSMA ami a kkv finanszírozását biztosítaná, ez 14%-a csökkentett költségvetéssel működik, majd ez számunkra elfogadhatatlan, az adminisztratív és bürokratikus terhek csökkentése szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy ösztönözzük a vállalkozók kedvet. Sajnálatos módon a tapasztalat azt mutatja, hogy a tagállamok a vállalásaikat ez ügyben nem igazán teljesítik, a cégalapítás idejét például nem csökkentett csökkentették. Ambiciózus, ugyanakkor reális célokra van szüksége tekintetben. Köszönöm elnök azt. Grazie, kollega Rode, la parola. Köszönöm, Rode. Kolléga Ford, kolléga kap szót. Thank you. Um... Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy végre ez a szakbizottság és a parlament foglalkozik a vállalkozókkal, hiszen mégiscsak a vállalkozók kezében van a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés kulcsa. Akkor lehet sikeres egy vállalkozó, hogyha új gazdasági lehetőségeket talál és versenyképes tud maradni. Nekünk az a kötelességünk, hogy segítsünk az európai vállalkozóknak, hogy egy globális versenyben sikeresek legyenek. A finanszírozás könnyítése a kkv számára olyan téma, amivel az elmúlt négy évben igen sokat foglalkoztam. A szabályozási teher, a bürokratikus teher csökkentése szintén a mi feladatunk. Igenis figyelemmel kell követni, hogy melyik az a tíz uniós jogszabály, ami a legnagyobb bürokratikus terhet rója a vállalkozókra, és ott javítani kell a helyzetet a kisvállalkozók, az egyéni vállalkozók eh, azok, akiket eh, ki kell venni az uniós eh, szabályok hatája alól, hiszen pont a legkisebbeket, a mikrovállalkozásokat kell segíteni ezzel. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek a tagállami kompetenciánkat kompetenciákat érintik. Itt nem szeretnénk senkinek sem a a tyúk szemére lépni. Főként a képzés, átképzés, az új készségek eh, eh, oktatása. Alapvetően tagállami kompetencia, és mégiscsak ők tudják ezt legjobban végezni. Persze a helyben igényelt készségek oktatása igazán fontos, ezért mondom azt, hogy nagyon sokszor van az, hogy az uniós programokból, projektekből, strukturális alapokból, például, vagy a globalizációs alapból olyan célokra használják fel, amelyek igazából nem a, a legjobban kerülnek elköltésre, mert nem ismerik a helyi igényeket. Éppen ezért az országos, regionális vagy helyi programok tudják igazán felmérni a helyi igényeket, és ehhez e, igazítani a programokat. Ugyanakkor a bevált gyakorlatban van, le lehet néha vonni a megfelelő konzekvenciákat a globalizációs alappal kapcsolatban e, nem tudom, hogy jó ötlet lenne, szerintem egyébként igen, hogy, hogy ebben a változó világban a munkahelyek áttelepítését az unión belül például könnyebbé tennénk. A vállalkozói kultúra a következő ilyen elem szerintem, mert így is nagyon sokat követelünk, így minden egyes kickben benne kell, hogy legyen a vállalkozói készségek fejlesztése. Az én saját tagalomban nem régen amikor elkezdtük a hitelprogramot, akkor a hiteleknek szinte a fele nőkhöz került. Tehát már most a legjobb vállalkozók a nők, Úgyhogy a nők vezető szerepet tölthetnek be abban, hogy a vállalkozókedvet beindítsák, mert másként foglalkoznak a kihívásokkal. Ami a közmát illeti, vannak ezzel kapcsolatban aggodalmak, de összességében olyan EU költségvetésre lenne szükség, amely a versenyképességre és a növekedésre koncentrál. Ehelyett az MFF inkább a közös mezőgazdasági politikára koncentrál és hátrafele halad, visszafele halad, ahelyett, hogy a vállalkozással foglalkozna. Úgyhogy ezzel kapcsolatban komoly aggodalmaim vannak. Ami pedig az, a fiatalok garanciáját illeti. Aggaszt engem, hogy nem lehet ez minden tagállamban megoldás. Jól hangzik, de megint csak az, hogy munkahelyekre képezzük ki az embereket, az sokkal inkább nemzeti szintű intézkedést igényel, nem feltétlenül a fiatalok garanciáját. Köszönöm. Hübner kolléga kap szót. Po energetyce i agendzie cyfrowej przedsiębiorczość to jest, powinien być i chyba nikt nie ma wątpliwości spośród nas, że... Köszönöm szépen. Az energia és a digitális menetrend után fontos, hogy ez legyen az egyik fő prioritásunk a vállalkozások kérdése saját családomban is megélem a vállalkozással kapcsolatos problémákat, mert a gyermekeim szeretnének vállalkozóvá válni, és ezért tudom, hogy mennyire fontos kérdés ez. Hiszen a fiatalok között rendkívül magas a munkanélküliség. Nem azért, mert nem elég kreatívak, vagy nem elég innovatívak. Nagyon is kreatívak ők. Nem ezzel van a gond, hanem nagyon sok akadály van az útjuk előtt. Nincsen könnyű hozzáférés a hitelekhez, és a bürokrácia túlságosan megterhelő Emlékezzünk rá, hogy 10-15 évig tarthat ez a probléma, hogyha most nem lépünk, és nem lehet két-három évente változtatni a szabályokon. Nézzük meg az Egyesült Államokat. Ott a fiatalok legalább háromszor váltanak munkát a karrierük során. Európában még mindig azt gondolják az emberek, hogy ugyanazon munkahelyen kell maradniuk egész életükben. Talán a fiataloknak meg kellene mutatnunk, hogy különösen nehéz időkben, a válság idején. Át kell képeznünk magunkat. Alkalmazkodnunk kell a változásokhoz. Lehet, hogy valami egészen másba kell ö, elkezdeni tanulni. Lehet, hogy egészen másként kell a világot felfogni, és így látni abban a lehetőséget. Tehát minden olyan program, amely az oktatást, a képzést egész új területen ten, könnyítené meg, ezeket is támogatnunk kell. már tudjuk, hogy nem soká két milliós lesz a hiány az informatikai szakemberekből Európában. Talán ezt ki kellene emelni a fiataloknál. Ez az a terület, ahol nagyon komoly igény lesz a jövőben. Nem csak a politika, az európai ügyek és a pszichológia ö, legyen divatos szakma, hanem nagyon is tudás alapú szakmákról beszélünk itt, nagyon is technikai jellegű szakmákról. Ezek a jövő szakmái a digitális menetrenddel kapcsolatban, és a kibertér pedig egyre inkább elterjedőben van, és rendkívül gyorsan növekszik. Erre fel kell hívnunk a fiatalok figyelmét, hiszen ez a jövő kulcsa. És nézzük meg például ennek a kérdését, hogy mennyire stabilak a jogi keretek és szabályozások, hogyan lehet a kis beinduló vállalatokat alacsony, kamatláb, alacsony kamatú hitellel segíteni. Köszönöm. Grazie la parola kollega Prodi, prego. Köszönöm, Prodi kolléga kap szót. Ehm, Köszönöm Rübig úrnak ezt a dokumentumot, amely nagyon jelentős, és egyetértek azzal, amit ő elmondott. Azon vita alapján is, amit tegnap részletesen lefolytattunk, a vállalkozóság különböző szempontjairól, vetületeiről, és emlékeztetnék itt a párbeszédre, amelyet Dél-Európa újraiparosítása tárgyában lefolytattunk. Ez nagyon érdekes volt, valamint a Tajáni alelnök úrral lefolytatott eszmecserére. Nos, ott is kiviláglott, hogy milyen sokféle probléma van, de mennyi lehetőség is rejlik a vállalkozói szféra előtt. És itt csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni a korábban elhangzottakhoz, amelyekkel egyetértek. Nos, azt hiszem, hogy különösen a fiatalok számára fontos kommunikálni, hogy nem csupán egy vállalkozás alapításának mi lett az értelme, hanem azt is, hogy egy, egy adott vállalkozás mit tud adni a közösségnek. Tehát a közösség hogyan tudja a vállalkozást, mint közjót elismerni. Tehát ezen alapokat is ki kell alakítani, mert nagyon sok alkalommal azt gondolva, hogy az ipar egy idejét múlt dolog, vagy a kézműipar már idejét múlt dolog, nem is érdemes vele foglalkozni, mert úgyis delokalizáció áldozata lesz. Nos, ezen mentalitással egy nagyon súlyos katasztrófát okoztunk a gazdaságunknak. Azt hiszem, hogy vissza kell térnünk erre a vitára, perspektívát kell nyújtanunk a fiataljainknak, Nagyon fontos az, hogy a vállalkozások közjót teremtenek, közjavakat hoznak létre, és a társadalom számára is előnyt jelent működésük. Ez mindenféleképpen előnyös, és gyakran ezek a vetületek fontosabbak, mint maga a haszon, a profit szempontja. Tehát itt a vállalat társadalmi felelősség vállalásán túlmenő értékekről van szó. Köszönöm. Elnök, köszönöm Prodi kollégának. Ransford kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy Rübig úr jelentése rendkívül időszerű, és szeretném elmondani neki és a kollégáknak is, hogy milyen észrevételeim lennének a saját tapasztalatomra alapozván, hiszen én a gazdasági fejlődésért felelős helyi képviselő vagyok, és a vállalatok létrehozásában is aktívan részt veszek. Nos, az önfoglalkoztatás többször elhangzott, hogy a munkanélküliségre válasz lehet. Ezt nálunk elmondták. Megnéztük, hogy milyen feltételek kellenek ehhez. Képzés, egy projekt, amelynek a megvalósíthatóságát ellenőrizni kell még mielőtt hitelt kérne valaki, és nagyon gyakran egy helyre van szükség, egy munkahelyre. Nos, én azt látom, hogy létrehoztunk egy egyablakos rendszert, és a szolgáltatások koordinációját is kialakítottuk ezen garanciák között. Nos, a fiatal vállalatvezetők azt kérik, hogy támogassuk őket, segítsük őket. Nos, itt nem csak pénzügyi támogatásról van szó, hanem tanácsadásról és egyfajta eszmecseréről. Láthatjuk, hogy a de réussite qui est bien az inkubátorokban, hogyha segítettünk a fiatal vállalkozóknak, akkor sokkal nagyobb a sikerarány. Most azt látjuk, hogyha ö, megnézzük, hogy ö, legyen az kis, közép vagy vállalat, mely vállalatok ö, zárnak be, ehhez képest mindenképpen sürgősen szükség lenne arra, hogy különböző képzéseket tudjunk nyújtani azért, hogy a gazdasági tevékenységbe visszatérhessenek ezen emberek. Tehát egyrészt a vezetéssel kapcsolatban lenne szükség ezen vállalkozások vezetőinek képzésre, azért, hogy lehetőséget adjunk nekik. És egyértelmű, hogy ha megnézzük a vállalatvezetőket, a sikeres vállalatvezetőket is, akár akik úgy gondolják, hogy utána egy más tevékenységet fognak kezdeni, az nem mindig sikeres. Tehát egy új tevékenység beindítása nagyon fontos, és a fiatal vezetőkkel együtt kellene működni ezen a területen. Rubik kolléga érinti ezt a témát, tehát a fiatal vezetőket lehetne ezen a területen képezni. Ami az európai alapokat illeti, amelyeket bizonyos műveletekre akarunk mozgósítani. Nos, vannak itt is sikerek. Egyrészt a ö, szociális lakások területén, a különböző nagyvárosok külvárosaiban láthatjuk, hogy vannak sikertörténetek, ahol ezen fiatalok vállalatvezetővé válnak, miután már egy második szakmai képzésben vesznek részt. Tehát nem szabad csak a munkahelyteremtésről és a vállalatvezetésről a felsőfokú oktatás szintjén gondolkozni, mindenképpen minden ö, oktatási szinten gondolni kell erre a célkitűzésre. Ezen kívül a határon átnyúló aspektust is meg kell erősíteni, hiszen tapasztalatból mondhatom, hogy hogyha a határon átnyúló területeken a munkaerőpiacot így bővíthetjük, akkor ezzel nagyobb lehetőséget adunk a fiataloknak arra, hogy vállalatot hozzanak létre a szomszédos országban például. Tisztelt kollégák, a kérdés az, hogy a bizottság kiválaszthatna esetleg olyan sikeres műveleteket, amelyek bemutatják, hogy európai szinten nem csak kudarcról beszélhetünk a programjainkkal kapcsolatban, hogy vannak bizony sikertörténetek is, amelyek az európai alapok hitelességéhez köthetőek, és emiatt kapnak pénzt a banktól az emberek. Én szeretném, hogyha ezt az elemzést elvégeznénk nagyon konkrét feltételek mellett, azért, hogy lássuk azt, amit Rubik úr szeretne, hogy a vállalkozó kedvet megint beindíthassuk. Krito, kollega Bert. Utolsóként Bertolt kolléga következik, tessék. Grazie, Presidente, ringrazio il collega Rubik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Rubik kollégának, hogy különböző szempontokat felvetett, amelyek a vállalkozók nehézségeihez kapcsolódnak. A vállalkozás, a fiatalok vállalkozásai olyan tevékenységek felé mozdulnak el, amelyek szolgáltatási kereskedelmi tevékenységek, és csak nagyon ritkán folytatnak ezek a fiatal vállalkozók termelési tevékenységet. Úgy vélem, hogy a képzés, a szakképzési tevékenység, illetve a vállalkozók világa és az egyetemek világának összekapcsolása jelenti a legjobb megoldást a fiatalok munkanélküliségének problémájára, hogyha termelői tevékenységekbe és feldolgozóipari tevékenységekbe kívánunk beruházni. Hiszen itt egy stabil termelői alap kell, hogy létrejöjjön, amely aztán megteremti a szolgáltatás és kereskedelmi tevékenységek alapját is, számos tevékenység alapját. Olaszországban rengeteg ilyen jellegű tevékenység létezik, amelyek összekapcsolják a termelési tevékenységeket, és ezek aztán a nagyobb vállalatokhoz kapcsolódnak. Jó lenne tehát itt szorgalmazni az, a tudományos világ és a szakképzés, illetve a nagy vállalatok világának összekapcsolását, amely utóbbi szorosan kapcsolódik a termelési tevékenységekhez. Tehát itt képzési tevékenységekről is szó van, de gyakornoki ö, dolgokról is, illetve arról, hogy hogyan lehet a bürokráciával megbirkózni, az adózás problémáival, vagy a bankokkal hogyan lehet tárgyalni, tehát ilyenfajta támogatásról is szó van olyan fiatalok javára, akik mikrovállalatokat akarnak létrehozni, vagy kisvállalatokat ők kicsit elveszettnek érezhetik magukat, amikor ö, szembesülnek ezzel a világgal, amit természetesen nem ismernek eléggé. Ez kellene, hogy legyen az irányultságunk, tehát ö, egyfajta segítő, képzési tevékenység felé kellene elmozdulnunk azok javára, akik ö, kis vállalkozásokat indítanak, ö, itt főleg a termelési tevékenységekről van szó. Köszönöm, most a bizottság képviselője kap szót. Van-e valaki jelen a bizottság részéről, aki hozzá kíván szólni? Tessék. Good morning. Jó napot kívánok! Marko Curevics vagyok, a Vállalkozás 2020 osztály vezetője vagyok. Mi figyeljük a cselekvési terv végrehajtását, illetve részben mi is készítettük ezt nagy részt, de a többi főigazgatóság, Connect, EAC, Employment főigazgatóságok szintén részt vesznek ebben a feladatban. Visszatérnék tehát a felvetett témákra, hanem is sorrendben. Erasmus kérdését több képviselő hölgyésül is felvetette. következő költségvetési időszak végéig 10 ezer diákcserét szeretnénk lebonyolítani. A minőség tekintetében nem volt gond, most jó lenne mennyiségileg is javítani ezen, ez azonban költségvetési forrásokat kell hozzárendelni, ez persze mindig időbe telik, a következő költségvetési időszakra talán felpörögnek a dolgok ez ügyben. Ami az Európai Technológiai Intézetet és a kiket, tehát a Tudás és Innovációs Közösséget illeti, nos, mi persze nem felejtjük el, hogy a tagállami kompetenciák eh, tekintetében hát, a saját tagállami kompetenciákat nem vehetjük el tőlük, eh, és minden tagállamnak megvan a joga arra, hogy a saját módszerével támogassa ezeket a területeket. Ami a cégalapításokat illeti, ezzel kapcsolatos adatok rendelkezésünkre állnak, az európai átlag 7 nap, valamelyik sem mint 7 nap, és körülbelül 370 euróba kerül egy KFT bejegyzése, alapítása. Ez csak a cég alapítást jelenti persze. Ahhoz, hogy egy cég elkezdjen valóban működni, mindenféle engedélyekre, egyéb engedélyekre is szükség van. Egy tanulmányt rendeltünk meg, ami az engedélyeztetési eljárásokat méri fel. Olyan ország ugyanis, ahol egy-három nap alatt is lehet céget alapítani, azonban nem jelenti azt, hogy egyből elkezdhet működni a cég az engedélyek hiányában, ez nem lehetséges. Még egyszer mondom, azt szeretnénk, hogyha minden engedélyt 30 napon, azaz egy hónapon belül be lehetne szerezni minden tagállamban. Európában több mint 6000 féle különböző engedélyt adnak ki a ilyen cégeknek. A öt különböző modell céget vizsgálunk, és az általuk beszerzendő engedélyek kiadásának időpontját fogjuk ebben a tanulmányban felmérni emellett. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a saját hibájukon kívül csődbe ment cégek, tehát a nem mm, csalással ment cégeknek hogyan adhatunk egy második esélyt, hiszen objektív, rajtuk kiváló okokból mennek tönkre a kis cégek 96%-ban, és talán második eh, esetben a statisztika is azt mutatja, hogy a második eh, próba az jobban sikerül, másodjára jobban megy a cég üzemeltetés. Tehát a jogszabályokkal is próbáljuk segíteni azt, hogy kapjanak egy második esélyt a csődbe ment kis eh, vállalatok. Elhangzott, hogy a vállalkozóknak nem csak pénzre van szükségük. Ez valóban igaz. Egy olyan komplex segítségnyújtásra, támogatási háttérre van szükség, ami az első években segíti őket, mondjuk az első öt évben. Egyes régiókban, tagállamokban, ahol eh, nyomon követik a frissen alapított eh, kisvállalatokat és segítik őket, eh, az inkubátorházakból való kikerülést követően is, ott sokkal nagyobb a túlélés esélye, a fennmaradás esélye. Alapvetően mi is egyezértünk azzal, hogy az oktatásban keresendő az európai vállalkozói kedv javításának a kulcsa. Szerintünk is itt van a legnagyobb esély arra, hogy javítsunk a helyzeten. A vállalkozói környezet önmagában nem elég, a tudásra, készségre és a az akaratra is egyaránt szükség van, ezt a szent háromságot kell nekünk tehát biztosítani, hogy megerősíteni. Köszönöm. Köszönöm. Zárszóként Rübik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Remek javaslatokat kaptam. Köszönöm szépen őket. Egy rövid pontosítás a Tudományos és Információs Társulás okán. Nos, itt a, a vállalkozások ö, oktatásba való beépítésre, lehet az ezzel kapcsolatos tananyag ö, esetében itt ö, most elsősorban a technológiára szeretnénk összpontosítani, hogy hogyan lehet az oktatást, illetve a tanulást a jövőben ezek révén javítani. Tehát, hogy milyen technológiák állnak rendelkezésünkre, nagyon sok új alkalmazás létezik most már, az oktatás új formái. Éppen ezért az, hogy egy tanár az iskolában nem tudja kezelni ezeket az alkalmazásokat, noha sokkal jobb tananyagok lennének ezen alkalmazásokban, az elfogadhatatlan. Éppen ezért a technológia segítségével fel kell menni, hogy hogyan lehet optimálisan oktatni, illetve tanulni milyen életkorban mit, hogyan lehet jobban tanulni, tehát ezt kellene erősíteni az iskolai oktatásban, és teljesen igazat adok önnek. Itt a társadalmi osztályokra is figyelemmel kell lennünk, a munkanélküliekre, a fiatal munkanélküliekre, hogyan lehet őket újra tanulásra ösztönözni, hogyan lehet vonzóvá tenni a tanulást, a tananyagot, amelyet kínálunk, hogyan lehet így módon ezeket a személyeket a munkafolyamatba integrálni. Köszönöm, ennyiben támogat ezeket a felvetéseket. Bene, grazie kollega Köszönöm Rübi kollégának. A módosítók benyújtásának határideje június 6 csütörtök dél, most pedig áttérünk a napirendünk következő pontjára. Azonnal meg is adom a szót Kovács kollégának a radioaktív anyagok szállításra vonatkozóan 5 percben bemutathatja a jelentését. Thank you. I welcome the proposal of the European Commission. Köszönöm. Én üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, ami a radioaktív anyagok szállítására vonatkozik. Ahogy azt olvashatják, jó néhány helyen módosítani, javítani kívánom a szöveget. A tagállamok illetékes szerveinek kell biztosítani azokat a kritériumokat és modelleket, amelyek az engedélyeztetési bizonyítványt eh, kiadják, és eh, fontos, hogy harmonizálásra kerüljön ez az eljárás. az indokolatlan visszautasítás elkerülendő, mindig indokolni kell a visszautasított kérvényt. Az elektronikus aláírás természetesen felhasználandó, a regisztrációs rendszernek biztonságosnak kell lennie egy teljesen operatívnak, mielőtt a rendelet hatályba lépne. Addition and information exchange mechanism. Egy információ csere mechanizmusnak kell működésbe lépnie a tagállamok regisztrációs rendszerei között, ami a határon átnyúló szállítást. A meglévő irányelvekkel, normákkal, szabályokkal kapcsolatban következetesen kell használnunk a fogalom meghatározásokat, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség normáit kell alapul venni. Fontos ugyanakkor egyértelműen meghatározni azt, hogy milyen tevékenységekre terjed ki a rendelet hatája. A regisztrációs rendszernek a 96 6 per 29 Euratom szerződéssel kell egy hangban lennie. A tájékoztatása szállítás, radioaktív hulladék, elhasznált fűtőelemek, illetve a nagy aktivitási radioaktív anyagok tárolására vonatkozó irányelvek kell, kell hangulnak lenni, egy összhangba hozni ezt amelyek célja mindig az, hogy a nem megfelelő működésből eredő radioaktív szennyezést és sugárzásnak való kitettséget csökkentsük. A, a, a regisztrációs kérelemnek és annak kiadás, az engedi kiadásának megfelelő biztonsági garanciákkal kell működni, hogy ezeket ne lehessen hamisítani a légi vagy vízi szállításra nem terjed ki ennek a rendeletnek a hatája, ezért mivel ezek a rendszerek már működnek, nincsen szükség igazából egy új regisztrációs rendszer kidolgozására. Azt hiszem, hogy ez lesz a leghatékonyabb megoldás, amit a leggyorsabban tudunk végrehajtani, bár a, a légiszállítás rendszere legalaposabban kidolgozott. Ez az új rendszer, amiről most beszélünk, a regisztrációs eljárás egyszerűsítését tűzi ki célul, az átláthatóság Ehm, javítását a legmagasabb, lehető legnagyobb biztonság kell, hogy e, a prioritás legyen. A rendelet e, alkalmazásával kapcsolatos e, hatástanulmányt két éven belül, a hatás, az élbelépést hét éven belül kell elvégezni az Európai Bizottságnak. Fontos, hogy minél kisebb adminisztratív teher mellett lehessen az adatokat elemezni kérem, hogy ezeket a módosítókat támogassák, és természetesen szívesen várok bármiféle további javaslatot. Grazie, la parola ora per tre... Köszönöm. Három percben Marinescu úr kap szót. cred că inițiativa de a avea un sistem centralizat pentru supravegherea transporturilor... Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az, hogy egy harmonizált rendszert alakítsunk ki ezen fuvarozók számára az EU-n belül mindenképpen üdvözlendő. A bizottságnak szeretném elmondani, hogy szeretnénk, hogyha tisztáznák a részleteket. Mindenek előtt azt szeretném tudni, hogy a kérelmezés minden tagállamban hasonlatos-e, ugyanazon adatra alapul-e, ami magát a kérelmezést illeti, és milyen kritériumokat használnak ezen kérelmek elbírálásakor. Ez minden tagállamban ugyanazon kritérium, vagy különböznek egymástól? Lehetséges, hogy egy adott kérelem egy adott tagállamban nem problémás, de fontos, hogy minden érintett tagállamban elfogadható legyen az adott kérelem. Tehát ezért szeretném tudni, hogy milyen hasonlóságok vannak például a definíciók területén a nemzetközi megállapodásokban. Ami a radioaktív anyag fuvarozást illeti. Végül pedig szeretnék többet tudni a jogalapról. 2008-ban foglalkoztunk a veszélyes anyagok fuvarozásával az alapszerződés alapján, most pedig a radioaktív anyagok fuvarozásáról beszélünk az Euratom szabályai alapján. Azt gondolom, hogy ezen alapon mi konzultációs, nem pedig együttöntési eljárásban dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm. Vidal Kvadrasz úr kapszott, tessék. Muchas gracias, presidenta. Jó, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak az elkészült jelentésért. Ennek célja, hogy egységes nyilvántartásbevételi rendszert alakítsanak ki a radioaktív anyag fuvarozók számára. A cél az, hogy egyszerűsítsünk az eljárásokon, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, és közben természetesen nagyon magas szintű védelmet kell fenntartani a sugárzástól. Azt gondolom, hogy ez a szöveg jelentősen javít a bizottság javaslatán, hiszen a hangsúlyt arra a szükségletre fekteti, hogy elérhessük, hogy a kritériumok egy engedély kiadásakor ugyanazok legyenek az egész EU területén, és hogy az eljárás harmonizáltá váljon. Ez rendkívül fontos, hiszen közös kritériumokra van szükség. Ezek nélkül nem beszélhetünk közös piacról, vagy homogén jogalkotásról. Európában. Ami a kérelmek elbírálását illeti, nos, ezt a nemzeti hatóságok fogják elvégezni. Természetesen, hogyha nem ugyanazok a nemzeti kritériumok, akkor lehetséges, hogy bizonyos vállalatokban felmerüljön az a késztetés, hogy a kérelmüket egy adott tagállamban nyújtsák be, ott, ahol a kritériumok nem annyira szigorúak, mint máshol. Ez mindenképpen negatívum lenne, és ellentétes a célkitűzéseinkkel. Nos, az előadás, az előadó különböző ö, javaslattal él az egyszerűsítés és a nyilvántartási rendszer egyértelműsége szempontjából, és kimondja, hogy a kapcsolattartó pontoknak hogyan kell a hatóságokkal kommunikálniuk. A cél az, hogy a lehető legegyszerűbb és legátláthatóbb legyen ez a rendszer. Tehát rendkívül jó ez a kiinduló alap a munkához, ez a mostani jelentés ezzel a biztonságot, az egyszerűsítést és az administratív terhek csökkentését ki tudjuk békíteni egymással, egymással, úgyhogy még egyszer gratulálnék az előadónak. Köszönöm a bizottság kapszót. Thank you very much. Good morning. Köszönöm. Én vagyok a felelős osztályvezetője. Köszönjük Kovács úrnak ezt a jelentést. Köszönjük ezeket a javító szándékú javaslatokat. A tanácsban is folyik persze párhuzamosan a vita erről a témáról. A javaslatunkban mi is elismerjük, hogy megfelelő képzésnek kell társulni a rádióaktivitás kérdésében. Ezt, ezt tovább fogjuk, ezt tovább dolgoz, ki, további kidolgozásra kerül. Úgy tűnik, hogy lesznek közös kritériumok, amelyek alapját képezik majd az engedély kiadásának. A szoftver kidolgozásával kapcsolatban annyit mondhatok, hogy a tagállami szakértői csoportok vizsgálják ezt, és valóban robosztusnak, teljesen operatívnak kell lennie, mielőtt a rendszer, új rendszer életbe lép a deontológiával kapcsolatban. A meglévő jogszabályokat próbáljuk alapul venni, hogy a definíciók meg következetesek legyenek, következetesen legyenek használva, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség normáit is alapul veszük. A régebbi vagy történelmi, úgynevezett történelmi adatokkal kapcsolatban valóban a cél, a szemünk előtt levegő cél az az, hogy javítsunk a biztonságon, illetve bízanak egymásban a tagállami szervek. Vidal Quadraszúrral egyetértünk. Ne a legalacsonyabb normákkal, szabályokkal rendelkező országban legyen ez a regisztráció. Remélhetőleg olyan közös kritériumokat tudunk kidolgozni, amelyek minden tagállamban működőképesek és elfogadhatók. A jogalap tekintetében jogászaink is megerősítették a véleményünket. Mi az alapvető biztonsági normákat kiegészítjük. Az Euratom szerződés 3-as fejezete képezi tehát a jog alapot. A tanácsban folyik a vita erről, de egyre inkább eh, konszenzus alakul ki ezt illetően. Egy egységes regisztrációt szeretnénk, hogy egyszerűbb legyen a rendszer, ugyanakkor nem hogy engednénk, a, úgyhogy nem hogy engedünk a biztonsági normákból, hanem éppen javítjuk a biztonsági normák szigorát, mind a mellett csökken az adminisztratív bürokratikus teher. Köszönöm. Grazie. Köszönjük szót megadom vissza az előadó úrnak, parancsoljon Kovács úr. Köszönöm szépen kedves kollégáimnak, illetve a bizottság képviselőjének a hozzászólását. Tehát úgy látszik, hogy nagy valószínűséggel konszenzus van ebben a jelentésben mindannyiunk között, úgyhogy szerintem már csak annyi maradt hátra, hogy bejelentse a tisztelt elnökasszony a módosító jelentések, illetve módosító lehetőségeknek a határidejét, és szavazzunk róla minél hamarabb az ütrében, illetve a plenáris ülésen. Köszönöm szépen! Köszönöm az előadónak a e, június 4-e a módosítók e, benyújtásának a határideje. és most pedig A Vidal Quadras jelentés következik, ezért meg is adom a szót Vidal Quadras úrnak. Dear colleagues, as you know, we have... Tisztelt kollégák, ahogy önök is tudják, 358 módosítót kaptunk, különböző megközelítéseket tükröznek ezek arról, hogy hogyan lehetne ezt a témát kezelni, és a bizottság javaslatára milyen reakciókat adhatunk. Nos, több kérdésben a legnagyobb figyelme a kollégáknak néhány kérdésre fókuszál. Az első ilyen kérdés az, hogy bevegyük el vagy sem az egyes tényezőket a szövegbe. Nos, már többször elmondtam ezzel kapcsolatban egyetem az álláspontom. Nincsen elég tudományos bizonyíték arra, hogy bevegyük ezen tényezőket a jogalkotásunkba. Piaci változás, technológiai változás, tanúsítványrendszerek az gyártó országokban. Nos, ez mind rövid idő alatt változhat és alapvetően, alapvetően megváltoztathatja ezen tényezőket. Éppen ezért tehát ezek nem pontos, precíz paraméterek, amelyekre mi ö, támaszkodhatnánk. Egy adott pillanatban ez érdekes ö, tudományos ö, értékelése lehet egy adott jelenség modellezésének, de ez túlságosan ö, homályos fogalom ahhoz, hogy a joganyagban is használhassuk. A második ilyen kérdés az, hogy létrehozzunk-e egy alcélkitűzést, Vannak, akik 2%-ot, mások 5%-ot javasolnak, vannak itt 10-et javasolt, és vannak, akik csak 3%-ot, de általában véve az az elképzelés, hogy legyen egy ilyen kötelező jellegű alcélkitűzés. ezt általában a kollégák üdvözölték. Persze a konkrét százalékról beszélhetünk, no de ez egy nyitott vita. A harmadik ilyen kérdés az a plafon, az 5 százalékos plafon kérdése a hagyományos bioüzemanyagoknál. Mint tudják, hogyha egy ilyen alcélkitűzést meghatározunk például a második generációs bioüzemanyagokra, ez mondjuk egy kötelező, specifikus célkitűzés lenne, akkor az első nemzedékre vonatkozó ilyen megkötés már szükségtelenné válik. Hogyha a 10%-os a célkitűzés a megújuló energiaforrásokra 2020-ig a közlekedésben, és ezt az alcélkitűzést meghatározzuk a bioüzemanyagokra, akkor ez egy implicite értelmezendő plafon ezen első nemzedékes bioüzemanyagokra, úgyhogy nem szabad túlzásokba esni. I don't hear you. Are you following me, Claude? No, but just to be just What? to be perfect, but then it's not a cap at 5%. It's elnézést, ez nem 5%-os, hanem 7, 7,5 vagy 8%-os küszöb, amiről beszélünk. Nem, elnézést, most én azt mondom, csak elméleti síkon, hogyha meghatározunk egy kötelező jellegű al célkitűzést ezen bióüzemanyagokra, akkor így közvetetten, implicite a harmadik generációs bioüzemanyagokra is már meghatároztuk ugyanezt a küszöbértéket. Nos, mások azt javasolták, hogy a harmadik generációra vonatkozóan akkor legyen magasabb, mint 5%-os ez a küszöbérték. Nos, beszélhetünk erről, de én azt gondolom, hogy erre nincsen szükség, de hogyha szeretnék, akkor beszélhetünk erről a küszöbértékről, és megnézhetjük, hogy ez 6 vagy 7%, nem tudom. És persze nyitott vagyok, mint mindig is, mindenféle eszmecserére. A negyedik kérdés a sokféle kultúra. A többszörös beszámítás kérdése de ezzel esetleg a célunkkal ellentétes helyzetbe kerülhetünk, mivel a többszörös beszámítással azt mondjuk, hogy akkor nem fogjuk elérni a 10%-os célt, és ezért foszilis üzemanyaggal akarjuk betölteni a még fennmaradó részt. Legalábbis én ezt így értelmezem, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni erre a kérdésre. Továbbra is azt gondolom, hogy az alcélkitűzés hatékonyabb módja lenne annak, hogy a magas szintű bioüzemanyagok terjedését tudjuk támogatni. Nos, ami a fenntarthatóság kritériumát illeti, Üdvözlöm azokat a módostókat amelyek szerint a fenntarthatóság kritériumát a megújuló energiaforrás irányelvben szigortsuk hiszen oda kell figyelnünk arra, hogy az helyszínen lakó közösségek érdekeit képviseljük, és hogy a mezőgazdaságban fenntartható módon hozzuk létre ezen üzemanyagokat, mindenképpen erre oda kell figyelnünk, és biztos, hogy sikerül majd megállapodásra jutnunk. Ami a hulladékot illeti, itt nem ugyanazon kritériumokat kell alkalmaznunk, amennyiben a hulladék definíciójának megfelel az adott anyag, mert ezzel kapcsolatban csalások felmerülhetnek, és ezt meg kell próbálnunk elkerülni, megelőzni. Végül pedig ami a hulladék hierarchiát illeti, ennek az elvét, önök is tudják, hogy nem egy abszolút elvről van itt szó. A hulladékra vonatkozó irányelv a szalmát a nem veszélyes mezőgazdasági és erdészeti anyagból kizárja, amelyet a mezőgazdaság vagy az erdészet használja, tehát kizárja ezen hatályból, és emlékeztet rá, hogy az ilyen hierarchia kidolgozása szükséges lehet egy konkrét hulladék típus, típusra, hogyha annak technikai, kivitelezhetőségi, okai, környezetvédelmi vagy gazdasági, megvalósíthatósági okai vannak. Tehát ez az általános kép a módosítások után, és láthatják, hogy vannak olyan kérdések, ahol még van kellő mozgástér a tárgyalásra, és természetesen én mindenképpen szeretném megköszönni mindenkinek az erőfeszítését, a munkáját, és azt, hogy érdeklődik ezen területen, ezen jelentés iránt, amely gazdaságilag, intellektuálisan és politikailag is rendkívül érdekes terület. Bízom abban, hogy megállapodásra tudunk jutni, és a végső szöveg rendkívül jó lesz az önök segítségének köszönhetően. Köszönöm. Köszönöm Vidal Quadras kollégának. Van Brand kolléga kap szót. Köszönöm. Vidal Quadras úr kollégák. Rita Thompson nevében szólok hozzá, és sajnos nem tud itt lenni ma. Nem saját módosítóimról van szó, de hát nem nagyon tér el a véleményünk ez ügyben. Először is köszönöm a beérkezett javaslatokat. Közel 400 módosítóról beszélünk. Kemény munka vár ránk, eltérnek ugyanis eléggé a vélemények. A legfontosabb kérdésekkel kezdeném az az 5%-os maximummal, illetve az földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos faktorok. 10%-os megújuló energiaforrás célt határoztunk meg a szállításban, a közlekedésben, tehát nem megújuló és nem bioüzemanyag célkitűzéshez. Az üzemanyag minőségi irányelv célja szintén az, hogy az összkibocsátás csökkenjen. Tudjuk, hogy a különböző bioüzemanyagok között komoly különbség van, például a bioetanol és a biodízel széndiokszid kibocsátását mm, illetően. Ez figyelembe kell venni, eh, és a földhasználat között megváltozása is kihatása van erre a kap és a 10%-os maximum tekintetében. Szerintünk ezt a 10%-os és 5%-os maximumokat illő megtartani. Főként az én választási körzetemben, most nem állnék előadóként mondom ezt, hanem saját kapacitásomban igen komoly beruházásokat eszközöltek ez ügyben, és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket eh, ne eh, kockáztassuk, eh, nem lehet egyik minden nap folyamatosan megváltoztatni a szakpolitikánkat. De a tud... De viszonylag alacsony áron át lehet állni az egyik generációról a másikra. A fejlett, továbbfejlesztett és második generációs bioüzemanyagoknál tartunk. Itt nem mindegy, hogy milyen alcéllel számolunk. Szerintem ez segített a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, ezért a sub-target, tehát az al célkitűzés 3%-os megállapítása mindenkinek jó, ez a befektetők, beruházók számára is jó, átlátható, és a jobb biztonságot is garantálja, kiszámíthatóságot szolgálja. Általában elismerik azt, hogy a legfejlettebb bioüzemanyagok az ILUC, tehát közövet földhasználat változás tekintetében igen kis hatással bírnak, ezért a fejlett bioüzemanyagok semmiféle kihatással nincsenek gyakorlatilag az élelmiszer árakra. Nehéz lesz az álláspontokat közelíteni, de pozitívan állok a kérdéshez, várjuk a kompromisszumos módosítókat, és jó lesz, biztos vagyok benne, hogy jó lesz együttműködni az előadó és a többi árnyék előadóval. Köszönöm. Köszönöm, Rode kolléga kapszót. I want to thank Köszönöm, elnök asszony. Én is eh, szeretném megköszönni Vidal Kendrasz úrnak ezt a kiváló munkát. Az ALDE frakciónak három fő célkitűzése van először is, ami a jogszabályokat illeti, amelyek támogatják a magas szintű bioüzemanyag termelést, ezeken javítani kell. Másrészt már most termelnek ilyen bioüzemanyagot, és ezért 100 ezer munkahelyet teremtettek, ezeket a munkahelyeket meg kell védeni. Harmadsorban az energia ellátás biztonságán javítani kell és egyetértek előadó úrral a jelentés alapkérdéseiben, azzal kapcsolatban is, hogy kötelező legyen a célkitűzés a magas szintű bioüzemanyagokkal kapcsolatban, a többszörös beszámítással kapcsolatban, és azt, hogy az földhasználat közvetett megváltozására vonatkozó modellen jelentősen kell javítani. Ezért tehát röviden összefoglalnám az ALDE módosítóit. Először is a jelentéstevő 2%-os alcélkitűzést javasol a magas szintű bioüzemanyagokra, mi 2,5%-ot, azért, hogy ambiciózus legyen a célkitűzés ezen bioüzemanyagok potenciájával kapcsolatban. Másodszorban azért, hogy ez a kötelező célkitűzés hatékonyabb legyen, mi a hagyományos bioüzemanyagoknál 7,5%-os plafont javaslunk. Tud, attól tartunk, hogy hogyha nincsen ilyen kötelező jellegű küszöbérték, akkor nem lesz megfelelő finanszírozás. A 7,5%-on túlmenően fontos az, hogy a hagyományos bioüzemanyagokat is megvédjük. Ezen kívül, ami a biotermékeket és fehérjét illeti, a hagyományos állattenyésztés és élelmiszertermelés szempontjából. Ezt fel kell ismerni, ezért tehát tudjuk azt, hogy a világ más részéről is importálnunk kell fehérjét ezen célokra. A következő kérdés, ami az 5%-os küszöbértéket illeti, úgy gondoljuk, hogy az általános kap nem hagyományos bioüzemanyagokhoz kell kiigazítani a célkitűzéseket, és a hagyományos bioetanol termelés általában jobb termelékenységet mutat, mint a hagyományos biodízel üzemanyag. Specifikus, kötelező célkitűzést kell tehát a bioetanolra bevezetni, amely közelebb lesz a 10%-os küszöbhöz a közlekedésen belüli megújuló energiaforrások tekintetében. Nos, előre is örülök a még ránk váró munkánknak az előadóral és az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. Turmas kolléga kapszót tessék. Uh, thank you. Uh, I think the first... Köszönöm. Ennek a jogszabálynak elsősorban azzal kell ezzel kapcsolatban az, azt, azt, azt kell tisztáznunk, hogy hogy került az asztalra. Az Európai Bizottság azért nyújtotta be ezt a javaslatot, mert a megújuló energiaforrások irányelvének ez a része felülsgázra sorult. Azt beszéltük annak idején a tárgyalások során, hogy amint konszenzus alakul ki ILUK ügyben, tehát közvetett földhasználatváltozás ügyben, abban a pillanatban a jogalkotóknak valamit tenniük kell. Persze, Alejo, nagyon meglep, amit mondasz. Úgy beszélsz, mintha nem lenne gond a az első generációs üzemanyagokkal pedig hát nem így van. Ha azt mondjuk, hogy nincsenek közvetett hatások, akkor eleve komolytalan állunk hozzá a kérdéshez. Ameddig magunk között nem tudunk megállapodni arról, hogy az első generációs bioüzemanyagokkal igenis vannak problémák, addig elképzelhetetlennek tartom, hogy később bármiféle módon zöldekre vergődjünk, és új megoldásokat találjunk. Akik azt mondják, hogy nincs közvetett hatás, azoknak ellent kell, hogy mondjak, a FAO és a tudományos kutatók garmadája állítja ennek az ellenkezőjét. Nem kérdezhetjük meg az ő véleményüket. Mind. Ha egyszer abban már megállapodtunk, hogy baj van az első generációsokkal, akkor kell megoldást keresnünk a problémára. Persze vannak problémák, hiszen ahhoz, hogy a problémát reálisan felvérjünk, felvérjük, ahhoz bizonyos fajta modellhez kell nyúlni. És akik azt mondják, hogy az iluk modellek nem komolyak, azok azt gondolják, hogy a klíma modellezés nem komolytalan dolog. Nem csodálkozom azon, hogy Helmer úr most felmelte a hangját, ő az éghajlatváltozás tagadók közé tartozik, a, a tudósok 99% egyetért abban, hogy van éghajlatváltozás, globális felmelegedés. Persze Helmer úr a 90%-nál, 99%-nál bölcsebbnek gondolja magát. Lehet, hogy az iLook, tehát a közvetett földhasználat változás modellezése nem annyira precíz, mint az éghajlatváltozás, de valami probléma van. Az amerikai szövetségi kormány is elfogadja azt a tényt, hogy az iLook modellezés adja a mm, döntéshozatal alapját. Még a kaliforniaiak is elfogadják. Szerintem ez jó modell, mert azt mondja, hogy a jelenlegi tudományos ismereteinken alapul. Ez pedig hát a tudomány az folyamatosan fejlődik, azt folyamatosan vizsgálják, hogy a, hogyan változik a közvetett földhasználat, és ehhez igazítják a mezőgazdasági politikájukat. Csak így lehet a közvetett hatásokkal valamit is kezdeni, hogyha valamilyen fajta modellen alapul a döntéshozatalunk. Az Európai Bizottság javaslatát hogy kell kiegészíteni? Úgy, hogy egy tudományos tanácsadó testület segíti a munkánkat, és hogyha tudományos a tudomány radikálisan változik, akkor ahhoz kell igazodnunk nekünk is. Tehát az ilukra, ájlukra szükségünk van. Alehós mások a piacban hisznek. Hisztek a... Alap, alapvetően a piac hívő vagy, ugye? Vidal Quadras mikrofon nélkül válaszol. Tehát általában szólva hisztek abban, hogy a piac jó eh, eredményeket hoz. a koherencia hiány ebben a megközelítésben a következő, és Jens is ájluk ellenes, az sem következetes. Ha mondjuk egy bank vagy egy finanszírozó 2020 után Tényleg azt hiszitek, hogy 2020 után bíznak majd ebben, hogyha az iLook nélkül nem tudjuk értékelni a második generációs üzemanyagok piaci teljesítményét, és Jens, ha helyesen azt mondod, hogy az etanol jobban teljesít, hogyha nem veszük be az egészbe az iLook-ot, akkor ezt a teljesítményt nem, soha nem fogják tükrözni az árak, amikor a finomítók megveszik ezeket a bioüzemanyagokat. Az álluk nélkül nem lesz igazán piaca a jobb, de drágább második generációs bioüzemanyagnak, illetve nem lesz javult, továbbfejlesztett bioetanol előállítás. Csak politikai döntések fogják vezérelni azt, hogy másfél, vagy kettő, vagy két és fél százalék legyen az arány. Ezért az utolsó megjegyzésem, a 7,5 százalékos plafon, amiről beszéltél, két és fél százalék az első generációsokra, a második generációsokra, ne felejtsétek el, hogy az elektromos áram felhasználást is próbáljuk ezzel az irányelvel ösztönözni gépjárművekben, az autókban és a tömegközlekedésben, és persze azért, mert ez jóval hatékonyabb, mint bármiféle más üzemanyag. Lehet másfél, két és fél százalék elektromos meghajtású. Tehát ebben a logikában akkor túl sok a 7,5 százalékos plafon. Köszönöm. Chichester, I was afraid... Köszönöm, elnök asszony. Attól tartottam, hogy Turmes úr lyukat beszél a hasamba. Nos, hát az által elmondott nonsens helyett inkább egy kicsit más fénybe vet, fényt vetítenék erre a témára. Nos, az előadó megkérdőjelezi az ILUK modellezést hitelességét, és nos, hát a garbage in, garbage out elvet illeti, nos hát felmerül bennem is néhány kérdés ezzel a modellezéssel kapcsolatban. Egyetértek azzal, hogy ami a megújuló energiaforrások 10%-os célkitűzését illeti, ezzel kapcsolatban fel kell tennem a kérdést, hogy akkor milyen arányban lehetne a vitorlázásban az energiát felhasználni. Nos, hát ha már ilyen Mikiegér tudományról beszélünk, akkor miért ne vegyünk be még valami újabb elemet? Most beszélek, Claude, ne szakíts félbe. Én végighallgattam a te hozzászólásodat, úgyhogy két percet kérnék. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen módszertant alkalmazunk, akkor a többszörös beszámítás lenne a legnagyobb hígítása ennek, hiszen 14 különböző módon négyszer is be lehet számtani számítani ugyanazt az összeget. Nos, én szerintem ez önállítás, semmi más. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy én támogatom az előadót, és teljesen bízom az ő jelentésében. Biztos vagyok abban, hogy ennyire egyedülálló készségekkel képes lesz majd kompromisszumra jutni. Kellemes hétvégét, Claude! Kollega Elmer, prego. Elmer kolléga. Madam Chairman, and um, perhaps I can... Köszönöm elnök hogy megragadnám az alkalmat arra, hogy Claude Törmes úr megjegyzésére reagáljak. Nem vagyok éghajlat tagadó, nem tagadom, hogy van éghajlat, és azt sem tagadom, hogy változik. A kérdés az, hogy miért változik. Claude nagyon bízik a modellezésben, mert minden modell azt mondja, hogy a szindioxid kibocsátás növekedésével majd melegszik az éghajlat, pedig a meteorológiai hivatal az, azt mondja, hogy évtizedek óta egyáltalán nem melegszik az idő. Törmesz úr azt mondja, hogy az előadónk Vidal Quadras úr a kiindulási pontja az, hogy a javaslatoknak nincsen közvetett hatása. Én nem ezt hallottam, azt mondta, hogy vannak közvetett hatások, de a tudományos bizonyítékok még nem elég alaposak ahhoz, hogy a jogszabály alapjául szolgáljanak. Szerintem ez egy nagyon is reális megközelítés, azért gratulálok Alehonnak, a, ennél jobb munkát nem is végezhetett volna a jelenlegi ortodox gondolkodás módban, ami itt ebben a házban uralkodik. E, előttem szólók aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ez mi hatással lenne a beruházókra, az egész iparra, illetve a kiszámíthatatlanságba azt mondjuk, hogy itt van 10% bölt, nagy mert eldöntöttek itt a 10%-os célkitűzés, és persze építsék meg a gyárakat, finomítókat, aztán pár évek is azt mondják, hát jó, lehet, hogy tévedtünk, nem akarunk 10%-ot, elég csak 5% vagy 7% vagy akárhány százalék. Most a válság közepén ha valamire szükségünk van, akkor ez a kiszámíthatóság, a jogbiztonság. Mindenki azt fogja mondani, hogy a, a jogszabályok kiszámíthatatlansága e, ebben az iparban, a megújuló energiaforrások e, e, terén, ez, ez nagyon nagy probléma. Egyébként én nem bánom, hogy kiszámíthatatlanok vagyunk, mert legalább nem építenek új bioüzemanyag gyárakat. De azt nem várhatjuk, hogy ilyen kritikus területeken a gazdaság szemére fontos kritikus területeken beruházások eszközöljenek, hogyha állandóan változtatjuk a szabályokat. Elnök asszony, említettem, hogy az előadó úr a jelenlegi ortodox gondolkodásmód keretein belül a legjobb munkát e, végzett, de talán ez az ortodox gondolkodásmód változik a parlamentben, backloading témában végre kiváló eredménnyel zárult a szavazás. Az európai munkáltató és munkavállalói szervezetek az energiaárak ügyében megkeresték az e- Európai Bizottságot, a tanács is úgy döntött, hogy nagyobb hangsúlyt helyez az energiátás biztonságára, a légitársaságokra kivetendő adóügyében is született döntés, ami üdvözlendő. A Spiegel, azt hiszem a Spiegel ma írta, hogy az Európai Bizottság a német állami támogatásokat kérdezi meg, amelyel a nehézipart támogatják, azért, mert a megújuló energiaforrások ilyen drágák. Kollégák, ne felejtsék el, hogy egy éven belül majd meglátjuk, hogy ez a zöld mánia, ami elemészti már évek óta ezt az intézményt, ez, ez hogyan alakul. Szerintem jelentős változások várnak ránk jövőre. De kolléga András... Köszönöm. András Baraya a kolléga következik. Köszönöm. Elnök asszony. Jó magam az Intosszak Bizottság részéről készítem ez az anyaghoz a véleményt, és arra összpontosítanék, amit az öldek képviselője mondott. Hogyha itt a közvetlen kihatásokról van szó a bioüzemanyagok esetében, és hogyha tudjuk, hogy probléma van a szennyezéssel és a többi, akkor mindenképpen egy modellre van szükségünk. És úgy tűnik, hogy az irak modell a legjobb rendelkezésre álló modell. Bonyolult, ez nem egészen felhasználóbarát, ez igaz, de mindenféleképpen szükség van egy rendszerre, hogy a fenntarthatóságot ellenőrizzük. Az INTA szakbizottságban abból indulunk ki, hogy 2021-től kötelezőnek kell lennie ennek, így lesz egy fenntarthatósági kritérium a beruházások tekintetében. A másik probléma a plafon, amelynek mindenképpen egy százalék arányra kell épülni, és ami az első, illetve a második generációs üzemanyagokat illeti, nos, az elsők azok, amelyek az élelmiszerek helyett kerülnek előállításra. A második generációs bioüzemanyagokat még nem is állítják elő, tehát itt átmeneti időszakra van szükség, és ösztönzőket kell teremteni ezen második generációs bioüzemanyagok szemére. A szakbizottságunk egy módosítót nyújtott be e tekintetben, amelyet talán jó lenne itt is alaposabban megvizsgálni. Aztán a többszörös beszámítások törlését illetően azt hiszem, hogy ez szükséges lenne, ezáltal a probléma egy része megoldódna. Aztán itt van a fenntartatóság problémája, is. Talán ebben az irányában nem annyira megfelelő helye van ezen problémát felvetni. Ez az elem haszontalannak tűnik, és azt hiszem, hogy erre is utalni kellene. Összetett ez a téma, az Intelban 103 módosítót nyújtottak be ehhez, és megpróbáljuk a lehető legjobb kritériumokat megtalálni itt. Köszönöm az utolsó, Trautmann asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy milyen aggájaim vannak, és emiatt több módosítót be is nyújtottam. A beruházások fenntarthatóságára vonatkozik ez, mindenképpen oda kell figyelnünk a fenntartható fejlődésre. Ez a mi szakbizottságunkban, az ITRE-ben így van, és ami a beruházásokat illeti, úgy gondolom, és nagyon sok kollégával egyetértek, mindenképpen figyelembe kell ezt venni, mert hogyha nem, akkor semmilyen lehetőségünk nem lesz arra, hogy az új technológiákba beruházzanak, ami pedig elengedhetetlen fontosság ebből a szempontból. Egy példa. Az NER 300-nál. Hogyha rossz választ adunk ezen ILUK tényezővel kapcsolatban, akkor elveszítjük azon projekteket, amelyek még a második generációs üzemanyagokkal kapcsolatban életben vannak. Ha megnézzük, hogy a fejlesztési költségek mennyire magasak, ezt a két akkodalmat meg kell nézni az ipari résztvevők részéről a biomassa területén, ezért tehát megfelelő administratív és szabályozási keretet kell kialakítani, amely megbízható, és láthatóságot kell biztosítani, rálátást a pénzügyi kilátásokra, különben az EBB sem fogja ezt finanszírozni, és pedig én azt remélném, hogy ezen időszak után koherens lesz majd a politikánk, amely támogatja a megújuló energiaforrásokat és a bioüzemanyagokat, különösen a második generációs bioüzemanyagokat. Köszönöm. Köszönöm a bizottság kapszót. Thank you, Madam Chairman. And... Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm az előadónak is. Valóban alapos munkát végzett, mint mindig. Érdekes téma ez, úgy tűnik, hogy nem véletlenül érkezett ennyi módosító indítvány. Roppant összetett téma ez. Rövid leszek, és csak egy-két felvetésre reagálnék, a, talán a legfontosabbakat kimazsolázom. Először is a ájukkal kapcsolatos tudományos bizonyítékok mennyire robosztusak, mennyire megbízhatóak. Mi sokat vizsgáltuk, hogy a tudományos bizonyítékok mennyire meggyőzőek. Az a modellből, az ILUC modellből származó tudományos adatok eléggé robusztusak ahhoz, hogy az átláthatósághoz és a beszámoláshoz alapot képezzenek, de nem lehetnek döntőek annak eldöntésében, hogy milyen bioüzemanyagokat tartunk fenntarthatónak, melyiket támogassuk, és így tovább, és így tovább. Ez tehát a kiindulási alap. Ez a plafon tulajdonképpen az ILUK faktorokat helyettesíti, mivel mi nem bízunk benne százszerzelékosan, hogy az ILUK faktorok használata lenne a legjobb megoldás. tartottunk, hogy az ilyen faktorokat nagyon könnyen megkérdőjelezhetnék, új modellek készülnek, amelyek majd más számokat adnak meg és ez a jogszabályok kiszámíthatóságához nem vezetének, sőt, mi van akkor, hogyha másfajta bioüzemanyagokról kiderülne, hogy az ájluk, más ájluk hatással bírnak, akkor ezek nem lennének fenntarthatóak egyik napról a másikra. Az igazi probléma az első generációs bioüzemanyagokkal van, azokkal, amelyeket olyan alapanyagban állítják elő, amely egyébként élelmiszer alapjára is szolgálhat. Ezért ez volt az indok annak, hogy 5%-os plafont javasoltunk. Nem a bioüzemanyag előállítás vagy fogyasztás maximalizálását jelenti ez, hanem egész egyszerűen az uniós jogszabályok által támogatott bioüzemanyagokra vonatkozó maximális érték vagy plafon ez. Egy al cél gondolatától sem riadunk vissza, de nem tudom, hogy egy ilyen al cél maximális érték vagy plafon nélkül elég lenne-e ahhoz, hogy az állók emissziókat a kellő mértékben csökkentsék. És itt visszatérve arra, hogy a tudományos bizonyítékok mennyire meggyőzőek, nos, azt halljuk a tudósoktól, szakértőktől, hogy hát szóval a probléma az van, a probléma az, hogyan, hogy nem tudjuk igazán a probléma mértékét számokban kifejezni. A módosító indítványokat alaposan tanulmányozzuk, majd meglátjuk, hogy mi történik ezekkel a jogszabályok kiszámíthatóságával kapcsolatban, ami szerintük a legfontosabb. meg fontos, hogy minél hamarabb megoldásra jussunk, és örülünk annak, hogy itt az Önök szakbizottságában valóban kiemelt fontossággal kezelik ezt az ügyet. Quadras. Köszönöm, Vidal Quadras következik. Gracias, Presidenta, y muchas gracias a todos los intervinientes. Köszönöm, elnök asszony. Minden hozzászólónak köszönet az elhangzott megjegyzésekért. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam meg az észrevételeiket. Egyetértek egy elhangzott gondolattal. A kollégák arról beszéltek, hogy meg kell védeni a beruházásokat. Valóban elővigyázatosnak kell lennünk, itt rendkívül kényes területen kell lépnünk, meg kell védenünk a létrehozott munkahelyeket, oda kell erre figyelnünk, és egyetértek az elhangzottakkal a bioetanol kapcsán. Teljesen egyetértek a kollégek által hangoztatott aggodalmakkal. Róde úrnak szeretném megköszönni, hogy ennyire ö, helyes megközelítést alkalmaz. A javaslatai nem teljes mértékben fedik le azt, amit én javasoltam, de azt gondolom, hogy sikerül majd megállapodnunk. Valódi lehetőséget látok arra, hogy közelítsünk az álláspontjainkon. Ha megnézzük a termelői költségeket a bioüzemanyag előállításánál, nos, ezt a jelentésemben is taglalom, és a bioüzemanyagra vonatkozó specifikus bánásmód szerintem mindenképpen szükséges, és ezt figyelembe kell vennünk. Klódot is figyelmesen hallgattam. Claude nagyon értékes, hiszen mindig eredeti megközelítést alkalmaz, nagyon élénk és meggyőződéses módon beszél az, a témáról. Claude, én nem tagadom, hogy létezik a földhasználat közvetett megváltozása, az ILUC, ez létezik, és ennek hatása lehet, annak, amit mi teszünk itt Európában, annak hatása lehet Brazíliára, vagy a világ többi részére is akár. Én 20 évig dolgoztam tudományos területen, úgyhogy tudom, hogy ilyen közvetett hatások vannak, csak nem tudom, hogy hogyan lehet ezt felmérni, és milyen következtetés lehet ebből a jelenségből levonni. Létezik ez a jelenség, ez tény, ezt senki sem vitatja. A gazdasági, fizikai, vegyi területen, ha modellről beszélünk, az mindig átmeneti jellegű, és tükrözi a lemérendő kapacitást. Ezért használják a tudományban a modelleket. És a tudós mindig szerényen közelíti meg ezt a kérdést, mindig pontos, precíz módon kell tudni felmérni valamit. Nos, hogyha nem sikerül valamilyen pontos módszerrel felmérni valamit, akkor használunk modelleket. Éppen erre szolgál a modele, modellezés. És éppen ezért a modellnek megvannak a saját korlátai, és csak modellezés szintjén kell értelmezni ezt. Tehát, hogyha egy modell munkafeltételei vagy hipotézise megváltozik, hogyha a paraméterek megváltoznak, hogyha a jelenségről többet tudunk, onnantól kezdve ez a modell már idejét múltá válik, és e-, ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk fel, mindig átmeneti jelleggel ezt a modellt. Ugyanakkor, mivel itt jogszabályokról beszélünk, itt jogbiztonságra van szükség, ezért nem lehet a kettőt összekötni, úgyhogy különbséget kell tenni a kötelező jellegű jogszabályok és a modellezés között. A modellezés mindig csak átmeneti jellegű, ö, eredendően természetéből adódóan ami a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos hatást illeti, ezt figyelembe kell venni. A kérdés az, hogy hogyan. Fontos, hogy segítsük és ne korlátozzuk a beruházásokat, a már meglévő beruházásokat és a jövőbeni beruházásokat is. Ezen kívül a jogbiztonságra is oda kell figyelnünk, hiszen hogyha teljesen megváltoztatjuk a szabályokat az első generációs termelőkre vonatkozóan, akkor a második generációsok sem fognak beruházni. Úgyhogy itt több milliárd eurós tételekről beszélünk, és több ezer munkahelyről. És ennek kihatása van a gazdákra is, akiknek vannak elvárásaik ezzel kapcsolatban. Nem szabad erről megfeledkeznünk. Tehát pozitív megközelítést kell alkalmazni, a jogbiztonság nagyon fontos, és az, hogy reálisan közelítsük meg a kérdést, hogy elérhessük a célkitűzéseinket. Nos, én ezzel a megközelítéssel próbálok a témában előre jutni. Az elhangzottakkal kapcsolatban elég sok mindennel egyetértek, még persze van mozgástér az álláspontok közelítésére. Azt gondolom, hogy a szokásos munkamódszerrel jó eredményre juthatunk, valószínű, hogy kompromisszum lesz itt, és nem mindenkinek lesz ez teljesen kielégítő, de hát ezek a játékszabályok. Köszönöm szépen, ezzel befejeztük ezt a pontot, és Június 20-án lesz a szavazás majd szakbizottságunkban. 15 órakor folytatjuk a szakbizottsági ülést. Köszönöm.